Első a Kaufmann jelentés, a célra vezető és hatás szabályozás program a REFIT, helyzetkép és kilátásuk. Négy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt kollégák. Az Európa Bizottság 2014-es közleménye a hatékony és célra vezető hatásszabályozás program a refit akkor született tehát meg, azóta már némi idő eltelt a refit 2012 óta működik az Európai Bizottság elmúlt év márciusában. A jobb jogszabályalkotás csomagját fogadta el, és van egy intézményközi megállapodás a parlament, a bizottság és a tanács között. A refit program központi szerepet játszik a bizottság munkájában, és az intézmények együttműködésében is fontos szerephez jut majd ez a terület terület. Éppen ezért itt az ideje, hogy a parlament is hozzászóljon ehhez a programhoz. Szeretnék egy néhány aspektust kiragadni, amit egyébként a jelentés, a kapcsolatban jelentést egyébként nagy többséggel fogadta el a jogi bizottság. Jó dolog, hogy Franz Timmermans, aki ennek a felelős területe ez a refit, és ez nyilvánvalóan erős politikai üzenet az uniós polgárok számára mert a polgárok gyakran túl bürokratikusnak tartják az EU-t, joggal várják el ezek után, hogy változzon valami. A jelentés joggal húzza alá, hogy jobb jogalkotás esetében itt nem csak arról beszélünk, hogy csökkenteni kell a törvények számát, nem arról van szó, hogy több vagy kevesebb legyen a jogszabályok száma, inkább azok minőségére kell figyelni, emlékeztetni szeretnék arra, hogy egy európai norma 28 normát vált fel, ami nyilvánvalóan de facto kevesebb bürokráciát jelent, és a közös jogtérséget és a közös piacot is erősíti egyben a polgárokkal folytatott párbeszéd, a szociális partnerekkel folytatott párbeszéd, az érdekképviselők bevonása a civil társadalomban biztosítja azt, hogy az EU jogalkotása átlátható, célra vezető és koherens legyen. A jelentésben ezért nagy súlyt helyezünk arra, hogy az Európai Bizottság a konzultációk során valamennyi érdekelt véleményét vegye figyelembe. A kiegyensúlyozottság, a transzparencia ugyanúgy szükségesé válik, hogyha kommentárokról beszélünk amelyek az Európai Bizottság internet oldalán jelennek meg. Itt a terhek csökkenése, új rubrikáról beszélünk, és a Refit platformot is újra és újra igénybe veszik. Egy kicsit korai lenne még a platformot megítélni a Refit esetében, de biztos lehet a bizottság abban, hogy a parlament intenzíven követi ezt a folyamatot. Egyébként hangsúlyozni szeretném a jelentésemben, hogy a hatásvizsgálat fontos a jogalkotásban hogy ki fogja ezt, mikor, hogyan elvégezni. Ezzel kapcsolatban élénk vita folyt a parlamentben. Az el, a jelentés itt világosá teszi, hogy az Európai Bizottság új idevágó, bizottság, idevágó szakbizottsága nem fog véleményeket kiadni ezzel kapcsolatban. Ez a jövőre is így marad, hiszen a végrehajtó hatalom van a mert ez egy politikai hatalom, neki döntenie kell, és ő vállalnia kell a következményeket. A hatásvizsgálat nem a politikai döntéshozatal pótlása vagy felváltása, ami pedig a szociális partnerek bevonását illeti, itt a szociális partnerek autonomiáját be kell tartani. Nagy figyelmet fordít a jelentés az adminisztráció csökkentésére, kis és középvállalatok esetében ez fontos, és ők adják a gazdaság gerincét, mint itt is, és máshol is az Európai Unió nem vállalat, és a jó jogalkotás nem lehet egyszerűen egy vállalati költséghaszon számítással elintézni. Ezért a kis és középvállalatok esetében csak azt mondhatjuk, hogy az adminisztrációs csökkentés nem vezethet oda, hogy a munkavállalók jogait csorbítsuk, vagy a kis és középvállalatok esetében nem akarjuk töredékesíteni az egységes piacot sem. Utoljára, de utolsó sorban, kedves kollégák, a refittel a parlament intenzíven foglalkozik majd a jövőben is. Eh, itt szeretnék az összes kollégának köszönetet mondani a kiváló együttműködésért a szakbizottsági szinten. Mindenek előtt az árnyék előadónak tartozom. Hálával köszönöm szépen. Vielen Dank. Köszönöm szépen. A rövid prezentáció rendszer azt jelenti, hogy a KCI eljárás következik. Kanible kolléga egy percben. Igen, tisztelt kollégák, kedves előadó. A Refit program tényleg jó program, üdvözölni kell ezt, ennyit szeretnék csak elmondani. Én örülök, hogy konkrét javaslatokat is visszavonta már a bizottság. Ez új dolog a Juncker bizottságban, csak támogatni lehet. Egy pontot vetnék fel, a hatásvizsgálat a parlamentben éveken keresztül a jobb jogalkotás keretében arra hivatkoztunk, hogy a parlamenti módosítók és megfelelő hatásvizsgálat alapján kerüljenek megállapításra. Itt az Európai Bizottságot szeretnénk bátorítani és felszólítani egyben, hogy legyenek még ambíciózusabb. Itt van ez a bizottság a szabályozás ellenőrzésére náluk, és mi úgy döntöttük, hogy egy független norma ellenőrző tanácsot is létrehozunk. Számos helyen van ilyen Németországban, Hollandiában, Nagy-Britániában is van ilyen, ott működik. Az, amit most az Európai Bizottság akar csinálni, az egy visszalépés pillanatilag. Tehát igenis legyen egy független szervezet erre, mi a parlament részéről ezt fogjuk támogatni. Köszönöm szépen, Nibler kolléganő, Nick kolléga egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd gratuláljak az előadónak ezért a dokumentumért. A refit kapcsolatos dokumentum nagyon fontos, javítani kell a döntéshozatal átláthatóságát. A bizottság első alelnöke válaszolt már ebben a témában az Európai Parlamentnek. Csökken a bizalom, nő a bürokrácia az Európai Unióban, ezért meg kell erősíteni a társadalmi párbeszédet, az EGSZB szerepe is nagyon fontos, ezt is említi a jelentés. Szeretném megemlíteni a nyilvános konzultációs folyamatot. Meg kellene ezt hosszabbítani 12 hétre, a jogszabályalkotás során és utána is a jobb jogszabályokhoz biztosítani kell, hogy a tagállamok végre is hajtják a jogszabályokat, és hogy az állampolgárok meg is értik azokat, és végrehajtják. Köszönöm, Nigrescu kolléga, Notis Maria kolléga. Egy percben. Köszönöm szépen. Az egyetemi professzorként, aki az EU-s intézményekkel foglalkozik, mindig is hangsúlyoztam, hogy a bizottságnak milyen fontos a szerepe, hiszen a bizottság teszi hatékonyá az általunk hozott törvényeket, illetve szabályokat. Ezeket az eszközöket javítani kell, azonban a Trojka keretében Görögországban nem végezte megfelelően a feladatát, hiszen a hitelezők érdekeit vette figyelembe. Az elmúlt hónapokban a Trojka bizonyos kérdéseket nagyon is előtérbe helyezett, például a nyugdíjrendszert, illetve a mm, vállalkozóknak, illetve a munkavállalóknak adott juttatásokról is így döntött. Aztán ott van az adópolitika, a trojka tagjaként vala, valóban a hatáskörüket meghaladják. Iman Jakov, csücs egy percben. Svi smo potpuno svjesni toga da je Európska Unia prebirokratizirana. Sam potpredsjednik... Az Európai Unió bürokrácia szintje igen magas. Timmermans úr a bizottság alelnöke beszélt erről, nem is egy alkalommal, nem is egy ízben. Nézzük meg, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy egyszerűsítsük az eljárást, és annak érdekében, hogy egyértelműen lássuk, mi a helyzet a jogszabályok alkotásával. Legyen ez világos az állampolgárok számára, különösen azért is, hiszen ők igazából kliensei az Európai Uniónak, ügyfelei, Gondolok itt például a kis- és középvállalkozásokra. Mi a helyzet a különböző finanszírozási forrásokkal? Különböző szabályok és rendeletek vannak életben, részben ezek szükségesek, azonban nem világosak azok számára, akiknek ez alapján kell élniük, akiket ez, akiknek ezeket kell használniuk, ezeket egyszerűsíteni kell. Very much, sure. Refit <clears throat> was designed to be a firewall. A e, Refit egy tűzfal és watchdog szerepét kellett, hogy betöltse. Több mint 200 fellépést tartalmaz az üzleti vállalkozások számára, azonban ez az állásfoglalás tervezet nagyon fontos területekre nem tér ki. A cél az egyszerűsítés, azonban a 65 dokumentumot számlál a Refit, legalábbis a legfontosabb dokumentumok e, ezt a számot érik el, ezen kívül van mintegy 40 kezdeményezés, bizottsági kezdeményezés, azonban ezek az administratív terheket nem csökkentik a kedvezményezettek számára. A regionális beruházás 2014-2020 időszakára 220 millió euróra rúg. Ennek ezen euró milliókat, milliárdokat a bürokráciára kell költeni. 2015. novemberében a képviselők 95%-a támogatólag száma, szavazott az administratív terhek csökkentéséről, azonban ez nincs benne az állásfoglalásban. Támogatom a bizottságot a kezdeményezésben, de hogyha nem a tervek szerint haladunk, akkor mindenképpen újra kell gondolni az elképzeléseinket. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottságnak adok szót. Jóróval biztos asszony. Elnök úr, képviselőhölgyek és urak, köszönöm szépen Kaufmann asszonynak ezt a jelentést. A jelentés megállapításai biztatóak a bizottság munkájával kapcsolatosan ezen a területen, és számomra is személyes szinten. Az, hogy az EU jogszabályalkotás hatékonyabb legyen és hatásosabb, csökkenjenek a költségek az alkalmazás, a jogalkalmazásban, és hogy megfelelően végrehajtsák a jogszabályokat, minden európai intézmény számára fontos feladat. Ezen a területen, ha sikeresek leszünk, ez hozzájárul a növekedéshez, foglalkoztatáshoz, és felléphetünk az EU-val kapcsolatos kimerültséggel szemben is. Ezzel sokszor szemben talál, szembe találkozunk. Az intézmény közé megállapodás is létrejött a jobb jobb alkotásért, március 8-án írtuk ezt alá, ez a jelentés korábban született, mint a megállapodás, ezért nagyon sok kérdés, amelyet felvet, olyas valami, ami már megoldást talált az intézmények között. A bizottság a jobb szabályozási csomagot 2015. május 19-én fogadta el, hogy hatékonyabb legyen a szabályozási környezet a vállalkozások és érdekeltek számára. Ez a csomag különböző intézkedéseket tartalmazott, mint például egy új szabályozási felülvizsgálati testületet, amely már megkezdte a működését. A, az intézmények utólagos értékeléseket is végeznek, átfogó iránymutatások és eszközök is születtek a teljes szakpolitikai ciklusra nézve, a tervezésre, a hatástanulmányokra, a szövegalkotásra, végrehajtás, monitoring és értékelés, és az érintettekkel való konzultáció szakaszára is. Ez az első alkalom, hogy ilyen integrált iránymutatást adott ki a bizottság. A Refit platformot is létrehoztuk. Az első találkozó januárban megtörtént. Remélem, hogy az első eredményeket majd nyárig be tudjuk mutatni. Az új intézményközi megalapodás, a jogszabályalkotás javításáról több fontos eredményt is felmutathat. A végrehajtási és delegált aktusokkal kapcsolatosan a javasolt megközelítés meg kell, hogy erősítse és elő kell, hogy segítse a jövőbeli vitákat a társjogalkotók között. A bizottság az átláthatóságot is fokozni szeretné, hogy az érdekeltek megte- megtekinthessék a delegált és végrehajtási aktusok szövegét elfogadás előtt. Új multi több éves program írja elő az intenzív együttműködést az intézmények között, a prioritások kialakítását, éves és több éves programok keretében, meghatározva a prioritást jelentő dossziékat a jogszabályalkotási folyamatban. Ami a szabályozási felkészültséget illeti, minden jogszabály meghatározza majd, hogy a jogszabályokat hogyan lehet nyomon követni és értékelni a jövőben, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy ezek a jogszabályok jól működnek-e terv szerint. A szabályozási felmérési program egyszerűsítést is céloz a meglévő jogszabályok esetében, csökkentve a szükségtelen szabályozási terheket, anélkül, hogy meggyengülnének fontos eh, társadalmi és környezetvédelmi céljaink. Az átláthatósággal kapcsolatosan bizonyos esetekben az intézmények közös eh, munkája eredménye az informatikai platformok létrehozása delegált aktusok számára, később pedig majd a társjogalkotási folyamat számára is. Ez segíti majd, hogy meg tudjuk nyitni az, a döntéshozatalt a nyilvánosság felé. A bizottság az elfogadás után a parlamenttel, a tanácssal együttműködik majd, hogy biztosítani tudjuk az időszerű hatékony végrehajtását ennek a megállapodásnak, hogy közösen meg tudjuk kezdeni a jobb jobb szabályalkotás hathatós végrehajtását. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony, ezzel lezárjuk az eszmecserét. Ebben a napi rendi pontban egy ügyrendi kérdés van. Ügyrendi kérdés? Igen. Igen. Hogy panaszt tegyek a diszkriminációval kapcsolatosan, a frakcióm kétszer-kettő kért eh, spontán felszólalási lehetőséget egyszer sem kaptuk meg. Ebben eh, a vitában is kérte egy frakciótársam a felszólalást, nem tudom, hogy megadták neki a szót. Igen, tisztelt kolléganő. 9, 10 vagy 15 vagy 18 kegyziáj kérelem esetében nem tudom minden frakciónak megadni a szót minden vitában. Igazságosan kell ezt elosztanom. Időnként két szót, kétszer szót kapnak a kisebb frakciók, időnként meg, mint az enyém is, nem kap szót. Ez nem diszkrimináció, ez egy igazságos elosztása. Ezzel ma